különböző parlamenti szakbizottságok szeretnének a 69.4 per 1-es mm, szabály értelmében intézményközi tárgyalásokba kezdeni. Ezeket láthatjuk a plenáris ülés weboldalán, és ezeknek a címét a mai ülés jegyzőkönyvében fogjuk majd tenni. A 69C kettes bekezdés értelmében egy vagy több frakció nevében holnap éjfélig, tehát március, június 13-áig kérhetik ezeknek a, a tárgyalásoknak a felfüggesztését. Hogyha nem lesz erre vonatkozó a javaslat, akkor az intézmény közi tárgyalásokat megkezdhetik az illetékes szakbizottságok. Most pedig arról szeretném tájékoztatni a plenáris ülést, hogy szerdán a tanács elnökével együtt el fogunk